Uh, I Azt hiszem, hogy kezdjük. Hadd jelentsem be, hogy kilenckor kezdjük a szavazást. Változott a napirend. Na, ez csak vicc volt. De azért gondoltam, hogy egy kis pánik felébreszti önöket. No tehát, napirendünk első pontja, pontja 11-kor szavazunk, csak mondom ahogy a napirendben van. Napirendünk első pontja Figureido asszony jelentése, a minimál jövedelem szerepe a szegénység a harcban és a befogadó társadalom építésében. Meg is adom neki a szót. Muito obrigada, senhora presidente. Ontem, uh, ontem... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap itt volt nálunk a biztos úr, és volt alkalmunk vele eszmét cserélni a szegénység kérdésköréről is. Úgy gondolom, ez a téma egyik legfontosabb feladatunk, ennek az, mármint a szegénység elleni harc, a mi szakbizottságunk munkaterületén is. Annál is inkább, mert most van a szegénység elleni harc európai éve, és ez külön rámutat arra, hogy nehéz megértenünk, hogy az Európai Parlament miért nem szentel több figyelmet ennek a problémakörnek. Annál is inkább fontos volna ez, hisz a számok egyre súlyosabb tényekre utalnak, napról napra érzékelhető ez, és kétségbejtő a szegények helyzete, és ez a helyzet napról napra romlik. Egyre több munkavállaló esik ki a munkavilágából, illetve a munkavállalók is szegények, sok esetben a nőket, gyermekeket is rendkívüli módon sújtja az a probléma, amely, mint mondottam, a lakosság egyre nagyobb hányadára érvényes. Nos, e, e, ennek fényében a legfrissebb számadatokra támaszkodva, illetve az Eurostat által publikált adatokra támaszkodva mondható, hogy ez év januárjában a 2008-as év végi jövedelem adatokra támaszkodva végezték a számításokat. Ez persze nem egészen ábrázolja a mai helyzetet, hisz a, a gazdasági és általában a szociális helyzet jelentősen romlott azóta a válságnak betudhatóan. Tehát a helyzet valószínűleg sokkal rosszabb, mint a statisztikai adatok mutatják de ezek az adatok is már nagyon, egy nagyon kritikus helyzetet vázolnak fel. 17 százalék az EU 27 országában, ez a lakosság 17 százaléka a szegénységi küszöb alatti bevételekből él, és nagyon nagy hányadot fenyeget a szegénység ezentúl. 85 millió embert érint ez a probléma. 2008-ban volt ez, a, ez az adat érvényes, azóta néhány millióval több ember esik ebbe a körbe minden bizonyjal. Tehát, mint mondottam, az adatok 2008 végére vonatkoznak. Ez is jelenti, tehát amit azt is elmondottam, hogy azóta minden bizonyal romlott a helyzet. A Lisszaboni stratégia célul tűzte ki azt is, hogy a szegénységet megszüntessük Európában. Azonban az megalapítható, hogy ez, nem, hogy ez nem sikerült, hanem 2%-kal növekedett is a szegénység Európában. Drámai helyzet ez, és különösen a fiatalok és a 17 év alatti gyermekek és fiatalok körében, mert a szegénységgel fenyegetett köre 20%-ra rúg, sőt egyes országokban, mint például Romániában 33% ez az arány. Vagy Bulgáriában 26%, Olaszország, Lettország 25%, Spanyolország 24%, Görögország, Portugália, Lettország is 20% fölött van. Lengyelország szintén, Szlovénia Dánia, Finnország a legalacsonyabb számadattal dicsekedhet, 2% körül van a fenyegetettek aránya. De ha ezt a területet mérjük fel, akkor tehát mindez a szociális segélyek kifizetése után érvényes, mert ha azt nem veszük figyelembe a segélyeket, akkor még szörnyűbb kép tárul elénk. Tehát az indok ajánlásban is az áll, hogy a 18 év alatt tehát 24 százalék, 25 százalék a nőknél is 25 százalék. Hát látják az adatokat, amelyeket felsorolok, így tallózó módon. A, a látható kik a legfenyegetettebb csoportok. Nagyon nyugtalanító mindez, és az is, hogy a munkavállalók körében is növekszik a szegénység. Tehát a gyenge minőségű, rosszul fizetett munkahelyek és munkakörülmények nagyon sok munkavállalót sújtanak. Nem kell tehát ahhoz munkanélkülnek lenni, hogy valaki szegénységben éljen. 2008 ban 8% volt a munkavá- szegénységben ülő munkavállalók aránya az Eurostat mérése szerint, és egyes államokban sokkal magasabb az arány. Hazámban, Portugáliában például az Eurostat mérése szerint 2008 végén 12% volt a dolgozó szegények aránya, ez rendkívül nyugtalanító. Ezen túl az Eurostat adatai a, a deprivációban, vagy a, a, a, a tárgyi anyagi szegénységben, materiális szegénységben élőket külön mérik. Itt is olyan lakosságarányok mér, kerültek mérésre, amelyek bizony nyugtalanítóak. Olyan anyagi nélkülözésről beszélek, mint azok, akik nem tudják fűteni a lakóhelyüket, vagy nem tudnak nap mint nap, nem kapnak meleg ételt és itt is egyes államokban rendkívül nyugtalanító a helyzet. Az indoklásban ott állnak ezek az adatok, illetve a vonatkozó magyarázatok, és az is olvasható, hogy az adatok, és ez látható is, hogy a számadatok a valóságnak megfelelőek, ugyanakkor E mindez arra utal, hogy azonnali cselekvésre van szükség, azonnal be kellene avatkoznunk a helyzet további romlását megakadályozandó. Persze más és más intézkedésekre van szükség a szegénység elleni harcban, más és más országokban, és ezek az intézkedések azért is kell, hogy különbözzenek, mert egy nagyon, nagyon sok vetületű problémakört jelent a szegénység. Beszéltünk a jövedelmekről egyrészt. Ezek viszonylag jól mérhetőek, ám szó az anyagi nélkülözés különféle formáiról is. De a, a szegénységnek még ezen tovább, túl is további vetületei vannak. Például, ha valaki nincs hozzáférés az ellátáshoz, oktatás ellátáshoz, az igazságszolgáltatáshoz. És a szegénység jelentheti azt is, ha valaki, aki nem tud iskolába járni, vagy nem kap megfelelő oktatást, vagy akár a demokrácia hatalom gyakorlásához való elzárás is jelentheti a szegénység egy oldalát, vagy azt, hogyha a munkavállalók nem szervezkedhetnek, ha egy vállalatnál nem csatlakozhatnak szakszervezetekhez, vagy félnek attól, hogy problémáikról beszéljenek, vagy ezeket megjelenítsék, mert tartanak attól, hogy elbocsátják őket. Hát ez is bizony sok tagállamban nagyon jellemző helyzet. A, a szegénységnek tehát többféle vetületét, dimenzióját kell érzékelnünk, mérnünk, és fellépnünk ellene. Mindezt le kell szögeznünk, nem csak a minimálbérről van itt szó, mert az annak megléte vagy meg nem léte, csak egyetlen pontja, egyetlen arca ennek a, a nagyon sokrétű problémakörnek. Ezért nem lehet egy, egy, egy receptre megírt gyógyszert alkalmazni, egyszerű módon fellépve orvosolva a szegénységet, mert hogy, sok, mert hogy sokféle vetülete van, sokféle megjelenési formája, ennek megfelelően nagyon sokféle intézkedéssel lehet fellépni ellene, kell fellépni ellene. A minimálbér persze és jövedelmek növelése, a bér növekedés egy dolog, és az is fontos cél, hogy azok, akik munkában állnak, akik dolgoznak, legalább azok ne legyenek szegények. Ugyanakkor a nyugdíjak, nyugdíjasok körében is csökkentenek kell a szegények körét, mert hogy emberhez méltatlan dolog az, hogy valaki egy mm, munkában töltött élet után a nyugdíja révén a szegények közé csúszik le, vagy szegénységbe csúszik bele, ahogy ez például a Portugáliában gyakran előáll. Aztán azzal is foglalkozni kell, hogy hozzáférés biztosítsunk olyan javakhoz és szolgáltásokhoz, mint a, a képzés, a, a, a szociális szolgáltatások. Aztán lássuk, hogy milyen összefüggésben vizsgálható a minimálbér dolga. Nagyon érdekes, két nagyon érdekes tanulmány született, mely arra utal, hogy az EU legtöbb tagállamában ma van ugyan minimálbér, rögzített minimálbér, ám ez sem még, ez sem még az egyes tagállamokra. Tehát ez azt is jelenti, tehát a, a, a minimálbér biztosítása az emberi méltóság része kéne legyen, de egyes tagállamokban, mint az előbb mondottam, ezek az intézkedések valóságos eszközként szerepelnek a szegénység elleni harcban. Ha nem volna rögzített minimálbér, akkor a szegénység sokkal mélyebb volna, erre, erre a tanulmány bizonyítja is. Tehát a minimálbér nagyon fontos eszköz arra nézve, hogy az emberek ö, emberhez méltó körülmények között éljenek. Ennek fontosságát is kell domborítanunk a közvitában, és erre rá kell mutatnunk eszmecserénk során. Tehát persze vannak erre vonatkozóan bizonyos korlátok és határok, mármint hogy hol lehet meghúzni a minimális jövedelem szintjét, erről is szól a tanulmány, amelyet, amelyre utalok bevezetőmben. És a képviselőtársaim hozzászólásaival, meg az én módos hozzászólásaim révén ezt tovább is lehetne bővíteni, ezt az intézkedések körét, amelyeket javaslunk, nagyon fontos, hogy konszenzus alakuljon ki a frakciók között, e tekintetben, hogy olyan jelentés jön létre, amelyet az egész Európai Parlament támogatni tud. Annál is inkább, mert rendkívül fontos témában dolgozunk. Ez irányban igyekszem vinni a jelentés sorsát, és ezért igyekszem nyitva hagyni, széles mozgásteret nyitva hagyni, hogy konszenzus tudjunk létrehozni a jelentés mögött. Nem az a célom tehát, hogy feltétlenül a saját véleményemet érvényesítsem, hanem hogy egy széles alapra helyezett támogatást tudjak szerezni. És alá kell húznom azt is, hogy a jelentésben javasolt eszközök még nem elégségesek, illetve ezeket tovább kell bontani e részleteiben, és fontos, hogy politikai akarat álljon e mögött, a törekvés mögött, és ezt a későbben is tovább vihető legyen. Meg vagyok győződve arról, hogy egy későbbi szakaszban még több javaslatot tudunk beterjeszteni, és még szélesebb körű konszenzusra tudunk jutni. És én módon ez a jelentés éppen most a szegénység elleni küzdelem évében a parlament részéről komoly hozzájárulás lehet ahhoz, hogy valami változzon végre ebben a súlyos kérdésben ebben az évben. Yes, thank you. Uh, thanks very much, Mrs. Uh... Köszönöm, Figueiredo asszony. Azt gondolom, hogy kiváló jelentés. Én vagyok az árnyék előadója, ugye az F bekezdésben eh, kifejezetten állítja, hogy a nők kifejezetten veszélyeztetettek eh, a szegénység miatt, de én azért más eh, sokra is felhívnám a figyelmet az idősebbekre, illetve a fogyatékosokra, akik szintén számarányuknak, számarányukat meghaladó módon vannak kitéve a szegénységnek. Emellett az ötös bekezdésben is tetszett nekem, hogy olyan kezdeményezéseket követel, támogatott minimum jövedelmek például a szegénység elleni küzdelem területén. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet ténylegesen elérni. Tudom, hogy E, erről eddig kevés szó volt, de talán ezt ki kéne bontania majd, amikor lezárja ezt a vitát, miután mindenkit meghallgattunk. A hetedik bekezdés pedig arról beszél, hogy a szegények is vegyenek részt a döntéshozatalban, és ez nagyon fontos valóban, mert amikor szegénységről van szó, hajléktalanságról van szó. Én magam is szerveztem egyébként egy konferenciát a közelmúltban a hajléktalanságról, és az egyik tanulság az volt, hogy a, a hajléktalanok nincsenek benne döntéshozatalban hogy ők is hozzájárulhassanak ahhoz, hogy hogyan oldják meg az ő problémájukat. Tehát mindenképpen be kell vonni azokat az embereket, akik a szegénységet elszenvedik. Van egy csomó összefogó szervezet, ilyen esernyő szervezet, akik, amelyek képviselik ezeket az embereket, és tényleg ők is készen állnak arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Tudom, hogy ön már felvette ezek közül jó párral a kapcsolatot. Egyébként Tetszik az, ahogy ez a jelentés most összeállt, néhány módosítót be fogok nyújtani. Szerintem tényleg egy kiváló jelentés, nem csak udvariaskodásból mondom, nagyon jó munkát végzett, tehát örülnék annak, hogyha kifejtené, hogy a minimál jövedelemmel kapcsolatos állampolgári kezdeményezésekről mit gondol. Grüni asszony, köszönöm elnök asszony, és köszönöm Figeredő asszony, hogy e, e, ilyen lelkesen vállalta ezt a feladatot. Ez egy fontos téma az Európai Unió minden társadalmában. A minimál jövedelem, munkába való visszatérés nagyon fontos. Franciaországban megtapasztaltam, hogy mit jelent ö, a visszailleszkedési minimál jövedelem. Sajnos a visszailleszkedés maradt el végül az emberek egy nagyon kicsi segélyből kell így, hogy megéljenek, mert ez ugye viszonylag alacsony összeg a megélhetési költségekhez képest, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek vissza kellene adni a méltóságukat, és ez egyértelműen a társadalmi elismerésen keresztül történik, vagyis a munkahelyteremtésen. Vannak olyan kategóriák, akik azonban nagyon nehezen tudnak visszatérni a munkába, és elnök asszony, volt szó a súlyosan fogyatékos emberekről, arra van szükség, hogy ők is megfelelő ellátásokban részesüljenek annak érdekében, hogy méltó életet élhessenek. Most ami a munkába való visszatérést illeti, ez nyilván a képzésen keresztül valósulhat csak meg, de nem mindegy, hogy milyen képzést nyújtunk. Uh, gyakran olyan képzéseken vesznek részt az emberek, amelyek sosem vezetnek foglalkoztatáshoz, mert nincs munkahely azokon a területeken. A munkaerőpiaci szükségletek alapján kell ezeket az átképzéseket kialakítani, a jelenlegi betölthető munkahelyek és a jövőbeli betölthető munkahelyek függvényében. Ami az öregségi nyugdíjat illeti, bizony vannak olyan emberek, akik egész életüket végig dolgozzák, és olyan alacsony nyugdíjat kapnak, hogy nem tudnak abból méltó életet élni. A társadalom nem hagyhatja cserben ezeket az embereket sem végül a szegény munkavállalókról beszélnék mert ismerek olyan helyzeteket, ahol eh, nem dolgoznak az emberek, eh, sok szociális, különböző szociális segélyt vesznek igénybe, de hogyha eh, összeadjuk ezeket, akkor azt találjuk, hogy a minimális jövedelem egy nagyon rosszul fizetett munkahelyen adott esetben alacsonyabb, mint a, szegély, a segélyek összessége nagyon el is adósodott egy csomó ember, és nagyon nehéz helyzetbe került. Gondolni kell azokra a pénzintézetekre, pénzügyi szervezetekre, amelyek úgy hiteleznek, hogy nem gondolnak arra, hogy az adott személy nem tudja, nem képes visszafizetni a hitelt, mert akkor nem maradna minimális pénze sem a megérhetésre ez is a szegénység okozója a társadalmainkban. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, és természetesen módosítókat mi is fogunk benyújtani, így kontribuálva a jelentéshez. Köszönöm szépen, Jean Lambert. Köszönöm és köszönöm a raportőrnek is a munkáját. Valójában én egyetértek egy sor megjegyzéssel, ami itt elhangzott, különösen a döntéshozatalba való beemeléssel kapcsolatban elmondottakkal értek egyet. Nyilvánvalóan a nemzeti cselekvési terveknek ez lenne az egyik feladata, és jó lenne, ha ez a bizottság foglalkozna azzal is, hogy a nemzeti cselekvési tervek tényleg mennyire vonják be azokat, akik a szegénységet elszenvedik, vagy akik akiket egyáltalán érintenek a meghozott döntések. Néhány dolgot én szeretnék jobban kibontani ebben a jelentésben, mert eh, azt gondolom, hogy eh, vannak eh, olyan tagállamok, ahol még hogyha a segélyszinteket is megnézzük, most lényegtelen, hogy ez itt most fogyatékossági járadékról, vagy munkanélküliségi, vagy akármilyen szociális járadékokról van szó. E, nos, ezek olyan szinten vannak meghúzva, ahogy e, azok az emberek szegénységben maradnak. Tehát e, a megélhetést nem biztosítják, a méltó megélhetést. Éppen ezért meg kellene vizsgálni, hogy ezeket a szinteket hogyan húzzák meg a tagállamok. És azt gondolom, hogy azok az indikátorok, azok a jelzőszámok, amelyekre Figurédó asszony is utalt, tényleg eh, rendkívül fontosak mert miközben beszélünk ugye a szegénység elleni harccal, azért eh, mindent megteszünk annak érdekében, hogy sokan szegények is maradjanak. A másik kérdés az a jövedelem különbségek csökkentése a legszegényebbek és a leggazdagabbak között. Nos, a kutatások azt mutatják, hogy a társadalmi kohézió szempontjából ez rendkívül fontos lenne. Ezt is ki kéne bontani egy kicsit, és tanulmányozni ezt a kérdést. Erről volt szó egyébként a plenárison is, amikor felvetettük azt, hogy hogy a különböző bailoutokhoz kössünk már valami fajta szociális feltételrendszert, mondjuk fizetéscsökkentéseket az érintett bankárrétegekben, vagy nyugdíj, vagy akármi csökkentéseket. Tehát mindenképpen segíteni kell a szegényeknek ahhoz abban is, hogy visszatérhessenek a munkavilágába. Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe a jelentésbe ezt ki lehet teljesen bontani, de mindenképpen ennek a bizottságnak ezzel a témával is foglalkoznia kell. A jelentés főcsapás irányával tehát egyetértünk, hát természetesen be fogunk nyújtani néhány módosító indítványt. Én a konkrét intézkedések feltérképezését hiányolom adott esetben egy keret eh, irányelv megszületése a minimál jövedelemmel kapcsolatban, eh, ennek a pedzegetése. Eh, tehát konkrétabb dolgokat szeretnék látni, nem pedig csak ilyen általános felhívásokat, hogy hozzanak intézkedéseket. Remélhetőleg ebben is meg tudunk állapodni. Köszönöm. Kaferáti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéskészítő munkáját nagyon jól végezte. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Tényleg nagyon fontos Európában. Az idén különösen nagy figyelmet fordít rá az Európai Unió. Fontos, hogy komoly elemző keretbe tudjuk ezt foglalni, minden tényezőt, adatot megismerjünk, és az előadó ezeket jól be is mutatta. Még tovább lehetne bővíteni a kereteket, de a kiindulási pont nagyon jó, ahogy már említettem. Az is hasznos lenne, hogyha egyikünk részletesebb javaslatokat is készítene, mert a megismert adatok alapján azt látjuk, hogy a szegénység elég széles körben jelenik meg, és különböző típusai vannak, egyetlen eszközzel nem lehet megoldani minden problémát. A szegénység leküzdésére minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni, közöttük kapcsolatokat kell teremteni, és tipológia alapján kell őket használni. A Figueredo asszony által benyújtott táblázatból például pontosan láthatjuk, hogy az életkorhoz kötődő problémák nagyon súlyosak egész Európában. Egyfelől a gyermekek serdülőkorúak, másfelől az idősek nehéz helyzetben vannak. De nyilván nem lehet ugyanolyan eszközökkel kezelni a két problémát. Először is a kiskorúak esetében nagyon fontos a fellépés, és itt a család a megfelelő keret, ami az időseket illeti, ott pedig a szociálpolitika. A két szélső példa nagyon fontos kapcsolatban áll egymással a minimál béren keresztül, vagy minimál jövedelmen keresztül. Az európai tagállamok különböző meghatározásokkal éltek. És azt kérném Figérédó asszonytól, hogy állítson össze egy táblázatot nekünk, olyasmit, mint amit összeállított már, de amelyik bemutatja a relatív különbségeket az európai minimálbérek között szerintem ez lenne az az eszköz, aminek alapján elkezdhetnénk a munkát. A családtámogatási politikák és a szociálpolitika, Eh, ugye a gyermekek és az idősek megsegítése érdekében ebből indulhatnak ki. Ami a közbülső élet eh, kort vagy generációt illeti, itt más eszközökre van szükség. Vannak olyanok, akik dolgoznak, és mégis a szegénységi küszöb alatt élnek más eszközök szükségesek az ő esetükben. Régebben ilyen nem volt Európában. Aki dolgozott, méltó életet élhetett, a minimálbér jelenthet megoldást ebben az esetben, figyelembe véve, hogy az Európai Unióban elég magasak a megélhetési költségek a javaslatokhoz elemzést, legalább makroökonomiai elemzést kell csatolni a költségekről, ráfordításokról. Én személyesen meg vagyok győződve hogy ez a jó út, mert a szociális kohézió nem valósulhat meg a marginalizált, kirekesztett emberek bevonása nélkül nem engedhetjük meg magunknak, hogy a világ e részén ilyen jövedelmi problémák és különbségek maradjanak fenn az országok között, és hogy az emberek továbbra is marginalizáltan éljenek. Most 2010-ben, amikor a szegénység elleni küzdelem éve van, természetesen számíthat a segítségünkre maximális mértékben, egy ilyen fontos témában úgy gondolom, hogy nem a politikai különbségek számítanak, annyira fontos ez a célkitűzés, hogy nehézségek nélkül együtt tudunk működni, és pozitív eredményeket tudunk elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Gönc, Gönc asszony. Köszönöm szépen, én is szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, és ö, nagyon örülök, hogy ö, a 2020-as stratégiával szoros összefüggésben vitatjuk meg, hiszen tényleg szorosan összekapcsolódnak. Az év második fél évében belga elnökség lesz, és az lenne a prioritás, hogy a minimál jövedelemről a tanács döntést hozzon bízunk benne, hogy a következő kormány is így gondolja majd, de nem tudjuk őket befolyásolni. A legfontosabb kérdés az, hogy összehasonlítsuk, hogy a különböző országok miként határozzák meg a mutatókat, jelzőket, a minimális jövedelmet egyfelől, másfelől pedig nagyon érdekelne a minimálbér és a minimál jövedelem viszonya a különböző országokban mennyire motiváltak az emberek, hogy dolgozzanak, mert azt hiszem, hogy néhány országban nagyon kicsi a különbség, erről is fontos lenne vitát folytatni, fontos lenne ezt áttekinteni. A különböző pontokkal kapcsolatban én nem említeném meg azokat az országokat, amelyeknél a legkisebb vagy a legnagyobb a szegénység, mert hogyha van egy táblázat, ami megmutatja az összes különbséget, akkor az jól érthető, viszont kényes dolog lehet kiemelni egyet-kettőt. A G pontnál arról van szó, hogy milyen hátrányos helyzetű csoportok vannak, fogyatékkal élők, bevándorlók, illetve arról beszélünk, hogy hogyan lehet hozzáférni a színvonalas munkahelyekhez. Azt hiszem, hogy leginkább decens munka, tisztességes munka lenne a megfelelő fogalom, nem a színvonalas munkahely a K pontban a gazdaság és szociális kohézióról, társadalmi és gazdasági kohézióról beszélünk, de szerintem a területi kohézió is fontos kohéziós politika vizsgálandó, hogy hogyan tudja kezelni ezeket a különbségeket. Talán érdemes lenne tovább hangsúlyozni a szegénység és a diszkrimináció összefüggéseit sok országban, mert az a helyzet, hogy nagyon sok országban, a legtöbb országban nagyon szoros az összefüggés a kettő között. Többé-kevés mennyit akartam mondani, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy erről jelentésről folytatunk most vitát. Köszönöm. Dirdre úr. Dir... Darden elnézést, rosszul mondtam a nevét. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom a kollégákhoz, előadó asszony, nagyon örülök ennek a jelentésnek, és örülök a ismertetőjének is. Úgy gondolom, hogy jó kiindulási alapot képeznek e fontos témában. Nem fogom megismételni mindazokat a dolgokat, amelyeket a két kollega a frakciómból már említett, de azért két dolgot kiemelnék. Mindenek előtt azt hiszem, hogy ez a jelentés lehetővé teszi legalább a preambulum bekezdéseknél, hogy a veszélyekről beszámoljunk, a szegénység kockázatáról, a társadalom egyes részei esetében említettük, hogy a fiataloknál, illetve az időseknél mekkora ez a veszély, és hogy mennyire fontos, hogy a munkaerőpiacra bejussanak a fiatalok. Ez fontos nem csak a számukra, hanem a társadalombiztosítás finanszírozása a globális rendszer szempontjából is a nők szegénységét is említi ön. Nos, vannak egyes csoportok, amelyek sérülékenyebbek, veszélyeztetettebbek ebből a szempontból, ezt többen is említették itt a preambulum bekezdések között említi ön, hogy mennyire fontos a társadalmi védőrendszer, mennyire fontos a decens, tisztességes munkahelyek biztosítása, ezeket hangsúlyozni kell a szegénység kapcsán, illetve a prioritásokat is az Európai Unió szakpolitikáiban, a makroökonomiai szinten Örülök neki, hogy mindezeket ön hangsúlyozza, ami a javaslataimat illeti, eh, a jelentés eh, magját eh, tekintve két-három dologról szeretnék itt elgondolkodni. Először is, amikor ön az elérendő célokat említi a szegénység csökkentése terén, 2020-as stratégiára utal ön, és azt, hogy 20 millióról 40 millióra növekedne a szám. Úgy gondolom, nem csak a számok a fontosak, hanem inkább a százalékos kifejezése a céloknak globális célokat tűzünk ki, ambiciózus a 40 millió elérése, mm, már már a 20 millió mm, sem annyira pártolja mindig a tanács, minden esetre a százalékok hasznosak lennének, aztán ön a bizottság kezdeményezéséről is beszél, talán pontosítani lehetne ezt a bekezdést, és hangsúlyozni, hogy a lehető leginkább kötőerejű, vagy kötelező, a tagállamokra nézve kötelező ö, intézkedéseket kellene hozni úgy gondolom, hogy a jelentés helyesen kiemeli a minimál jövedelem szerepét a szegénység elleni küzdelemben, de azért ennek a fontos tengelynek a jelentőségét tovább lehetne még hangsúlyozni. Ez nem az egyedüli megoldás, de egy fontos megoldási irány, Mindenképpen örülök a jelentése első változatának. Szerintem módosítókkal, közös gondolkodással a minimál jövedelmet tovább lehetne hangsúlyozni ebben a jelentésben. Természetesen kollégáimmal rendelkezésére állok, és szívesen kidolgozunk ez irányba mutató módosítókat. Köszönöm. Uh, Handel úr a következő. Kollégin Gruni und Lambert haben äh, darauf hingewiesen. Szeretnék utalni arra, Lambert asszony, hogy ez egész vitában lényegi elem az, hogyan lehet megszabadítani az embereket a szegénység rémétől. És arra is utalni kell, hogy vannak olyan küszöbök, ahol is az emberek ö, inkább maradnak a segélyeknél, mint hogy munkába álljanak. Erre is, ezt is látnunk kell. Ám helytelen volna, hogyha azt az irányt követnénk, amelyet egyes sajtóorgánumok nagy betűkkel újra és újra lapon közelnek, hogy voltak éppen minden attól, attól függ a dolog, hogy túl magasak a segélyek, a transfer kifizetések ezen múlik minden. Sokkal inkább arra kell koncentrálnunk ebben a jelentésben, hogy nem arról van szó, hogy túl magasak a munkanélküli segélyek, hanem olyan bérszínvonal van az összes, gyakorlatilag az összes EU tagállamban úgy csökkennek a bérszínvonalak, hogy voltak mert nem éri meg az embereknek tényleg munkába állni. Tehát olyan bérszínvonal mellett kell, hogy dolgozzanak a munkavállalók tömegesen, amely mellett nem lehet megélni. Gönc asszony is utalt erre, hogy rendkívül fontos a bérszínvonal, hogy abban meg lehessen élni. Aztán van még egy dolog. Újabb kutatások utalnak arra, hogy azért is élnek sokan szegénységben, és azért, azért is nem éri meg munkába állni, mert az adók és a TB hozzájárulások olyan magasak, hogy voltak éppen kevesebbet keres az ember reálbérben, mint hogyha megkapná a teljes munkanélküli segélyt, meg az összes egyéb segélyeket. Tehát itt a minimál bér kérdéséhez csatlakozik egy második tényező is, nevezetesen, hogy a tagállamok mit tesznek annak érdekében, hogy a munkanélküliségből a munkavilágába vezető utat úgy segítsék, hogy az adó és egyéb terheket oly módon alakítsák, hogy hát érdemes legyen lehetővé tegyék a munkába állást a munkanélkülieknek. Tehát Európában a, túl kevés munka van, túl kevés munkahely azok számára, akik tényleg ö, munkát keresnek, Úgyhogy a minimálbér és a csatlakozó kérdések csak egy intézkedést jelentenek, az iparpolitika és egyéb szakpolitikák is hozzá kell hogy tényleg munkahelyek teremtődjenek, mert ezek nélkül ezek csak mellékintézkedések lehetnek. Köszönöm. Figueredo asszony is visszajött. Kevin Dent urat kérem az Európai Bizottság képviseletében, hogy válaszolja majd a kérdésekre. Vannak olyan tanulmányok, amelyek a szegénységgel foglalkoznak, illetve a legfrissebb tanulmányok a szegénység és a friss eh, a gazdasági válság viszonyrendszerét vizsgálják. Nem tudom, ezekről tudnál szólni a bizottság képviselője valamit. Um, Köszönöm. Az Európai Bizottság együttesen a tagállamokkal figyelemmel kíséri, monitorozza a hatás, a válság hatásait a tagállamok élő állampolgárokra, beleértve ezek körébe a szegénységben élőket, meg a szegénység által fenyegetett csoportokat. Ez folyamatban levő tanulmány. Tegnap Andor biztos úr is beszélt azokról az intézkedésekről, kezdeményezésekről, amelyek jobb és közelebbre való monitorozását, figyelemmel kísérését teszik lehetővé a helyzetnek, mindezek gyümölcseit a közeljövőben fogja publikálni a bizottság. Köszönöm, mondja az elnök Figuraide asszony ilyen szó. Obrigada. Ehm, quanto aos colegas, ehm, agradeço a vossa, os vossos contributos ehm, e eh, creio que agora neste debate eh, que vamos ter pela frente, incluindo a apresentação de propostas,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 Eh, enfim há diferente cada um no seu país tem formulações diversas mas quando eu falo de quali, trabalho de qualidade com direito méltó jönnek létre. Nagyon fontos kérdés ez a saját hazámban is. Mert nem elég a minimál jövedelmet biztosítani, vagy olyan minimálbért, ami nagyon alacsony, és nem teszi lehetővé, az emberhez méltó életet. Mint említettem, hazámban 12%-át érinti a lakosságnak ez a probléma. Különös tekintettel kell lennünk a nőkre, és a minimálbér összefüggésére január 1-én fog változni ez a minimálbér hazámban. A magas minőségű munkahelyekre kell tehát törekednünk, és arra, hogy a fiatalok ne csak gyakornokként dolgozhassanak három vagy hat hónapig, egy vagy két évig, hogy voltak éppen bér nélkül, hanem tényleges munkahelyeket kapjanak. Sok esetben ez a gyakornoki állás annyit jelent csak, hogy bérletet kap a fiatal, vagy, vagy ingyen ebédet. És éveken át dolgoztatják, anélkül, hogy tényleges bért kapna. Ez megengedhetetlen. Erre is választ kell adnunk, erre a problémakörre konkrétan. Aztán már született egy jelentés ebben a témakörben, ennek eredményeit is figyelembe kell vennünk, és azok a munkahelyek, amelyek nem megfelelő bérezést kapnak, illetve a kényszervállalkozók munkahelyeire is. Az ilyen preker, azaz a rosszul fizetett, rossz minőségű, alacsony minőségi munkahelyek tömeges voltára külön figyelmet kell szentelni. Mindezek olyan vetületei ennek a problémának, amelyek külön, amelyről külön kell szólnunk a jelentésben. Aztán a nyugdíjasok problémakörével is foglalkoznunk kell. Itt is egy minimál szintet kellene biztosítani, minimál bérhez hasonló nyugdíjküszöböt, mely révén biztosítatnánk azt, hogy a munkában töltött élet után az ember emberhez méltóan élhessen a nyugdíjából. Ez is itt kínáljon a jelentésben. Feketén-fehéren. Ha nem most, akkor jövőben kiegészítve azt. Aztán Konferáti úr kérdése a költségek ügye. Igen, ezekkel is foglalkozni kell, hogy mindez milyen költségvonzatokkal jár. Aztán a fogyatékkal élők problematikája konkrét válaszokat nem adtunk az ő problémakörökre. Ugye általánosságban említést az a jelentés a fogyatékosokról, de konkrétan nem tér királyuk. A szegénységre adott válaszainkban tehát mindezen csoportokra, a munkanélküliekre is külön válaszokat kell megfogalmaznunk. A segélyek kérdésére, az emberhez méltó munkakörülmények biztosítására, ezekre vonatkozóan ösztönzőket is kell adnunk. Aztán persze vannak olyanok is, akik semmiképp sem, akik nem tudnak belépni saját hibáikon kívül nem tudnak belépni a munkavilágába, betegségük vagy, vagy fogyatékosságuk miatt, rájuk vonatkozóan is kell intézkedéseket hozni, olyan munkahelyeket megnyitva, amely például specifikusan egyes fogyatékos csoportok számára biztosítanak megélhetést. Ez is a jelentés tartalmához kéne tartozzon. Aztán felmerül az európai szintű jövedelem meghatározásának lehetősége vagy kérdése. Szerintem törekedni kellene arra, hogy egy minimál jövedelmet határozzunk meg. Ez nem feltétlenül kell azonos legyen minden tagállamban, hiszen más és más a megélhetés a tagállamonként, ám százalékos szinten meg lehetne kötni hozzá kapcsolva például a, a GDP-hez, vagy a bruttó társadalmi össztermékhez, annak százalékos arányában meghatározva ezt a küszöböt. Ez bizonyosan nagyon súlyos viták tárgya lehet, egy javaslat, mégis fel kell nevetnünk. Mindezek költségével is foglalkoznunk kell. Hogyan lehet olyan államokban garantálni mindezt, amelyek eleve eladósodottak, ahol a költségvetés a eleve problémákkal küzdik hogyan lehet a, a szociális gazdasági kohéziót az európai szolidaritás gondolatával összekötni. Ezeket is érvényesíteni kellene a jelentésben, akár az Európai Uniós költségvetés eszközeit bevonva mindebbe. Mindehez azonban olyan erős konszenzusra lenne szükség a jogalkotás és intézményekben, az Európai Parlamentben, amely nehezen megvalósítható. Ezért az első szakaszban kell megvizsgálnunk, mire van készség, mi az, amit el lehet érni, és aztán tovább kell vigyük ezt a vitát, ezt az eszmecserét további célok megvalósítására. Kérdés, hogy a szakbizottság készen áll-e ilyen messzire menni? Illetve mennyire, milyen messzire hajlandó egyáltalán elmenni a kérdések felvetésében és a válaszok elfogadásában, az intézkedések előrendzásában. Ha ezeket az elveket támogatjuk, akkor tovább is vihetjük ezt a munkát, és ha, ha viszont nem, akkor előfordulhat, hogy az, a szegénység elleni harc évében nem igen tudunk semmit se tenni a szegénység ellen. Cél ként való, fogalmazódott meg tíz évvel ezelőtt, hogy a szegénységet ki kell küszöbölni Európából, nem hogy ebből nem lett semmi, hanem növekedett a szegénységben élők köre és száma. Ezért sürgető feladat az, hogy világos döntéseket hozzunk, és számítok képviselőtársaim segítségére ebben javaslatainkat a leginkább kidomborítva, a lehető legmesszebb vive ezeket, felhívva az Európai Bizottság figyelmét is arra, hogy egy évvel a válság után még mindig nagyon súlyos a helyzet, és még azt sem sikerült felmérnünk teljes mértékben, hogy milyen hatással volt a válság a szegénység problematikára, mint mondottam, a statisztikai adatok, legfrissebb adatok 2008 végéről, akkori mérésekből származnak. Tehát még a terepet sem értük fel teljes mértékben, és, az a, és a, a 2007, nem hogy a 2008 végi adatok elkésettek, hanem azok a tanulmányok, amelyek egyáltalán az adatokat feldolgozzák, 2007-es számadatokra támaszkodnak. Sürgető feladat tehát az, hogy frissítsük a tanulmányokat, hogy körültekinthessünk, lássuk, hogy hogy is áll a szegénység ugye jelen pillanatban a tagállamokban. Ez is egy súlyos, sürgető feladat, különösen egyes tagállamokban, riasztó helyzet nem mindegyikben, de egyesekben igen. Itt is a szolidaritás feladatára kell felhívnunk a figyelmet. Egyes javaslatokkal tehát most mélységében foglalkozhattunk, de várom az önök további javaslatait is. Köszönöm szépen, Figueredo asszony. A módosítók benyújtására május 5-e a határidő, elég szoros a határidő, jövő héten van június 1-én fogjuk megbeszélni, és júniusban fogadjuk el szakbizottságban, illetve októberben a plenárison. Ne feledkezzünk meg, október 17-én lesz a szegénység felszámolásának nemzetközi napja. Köszönjük szépen, Figyelédó asszony! a következő pedig a pénzügyi szektorral kapcsolatos napi rendi pont, illetve a bérezéssel. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múlt alkalommal elfogadtunk egy szöveget a pénzügyi szektorban alkalmazott bérezésről, és megállapíthattuk, hogy egyfajta kiegészítésről van itt szó a saját kezdeményezésünk alapján. Úgy gondolom, hogy a gazdasági szakbizottság reflexiója nagyon érdekes. Kazami előadó úr olyan dolgokat vett át, amelyekkel mi is foglalkoztunk korábban itt a foglalkoztatási szakbizottságban. Úgy tűnik, hogy tisztában van e, vele, hogy milyen fontos terület a e, bérezés e, területe, és nagyon fontos a kockázatokat is kontrollálni. Még bizonyos javítási lehetőség eh, van ebben a jelentésben, és eh, a szakbizottságunkban eh, többséget élvez az a javaslat, hogy a, a bérezési politikából vegyék ki a részvényopciókat. opciókat Láthattuk, hogy a pénzügyi válságot tovább súlyosbította a felesleges kockázat, nagyon fontos, hogy az ilyen típusú bérezést korlátok közé szorítsuk. Nem tudunk megszabadulni mindenfajta bónuszrendszertől, de azt hiszem, hogy az a kulcskérdés, hogy az összes bónuszrendszert hosszú távon összegezni lehessen, olyan záradékra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy a kapott jutalmakat vissza lehessen követelni. független testületekre van ehhez szükség, mert különben a felesleges kockázat vállalást támogatnák. Láthattuk, hogy bizonyos cégeknél ö, aránytalanul magas ö, jövedelmeket húznak emberek nagyon rövid távú haszonért cserébe, ami nagyon kockázatos üzleti modellek kialakulásához vezethet. És a takarékoskodók a megtakarításaikat veszthetik el, végeredményben pedig munkahelyüket gondoskodni kell arról, hogy a jövőben ilyen válság ne alakulhasson ki újra. Um, Nincs hozzá, további hozzászóló, akkor szem mindenki egyetért az ön által javasoltakkal, bár biztosan lesznek majd később módosítások, Jelen pillanatban azonban úgy tűnik nincs szóbeli hozzászólás. Május 6-a tehát a határidő, 12, déli 12 óra. Május 6-a lesz a brit választások napja, úgyhogy nekem amúgy is izgalmas nap ez. Június 1-én lesz a módosítókra a szavazás, június 2-án a, a szavazás, és az Ekonban június 22-én történik a szavazás, júliusban kerül a plenáris elé a jelentés. Ezzel zártuk ennek vitáját. Következő napirendi pontunk az én szóbeli kérdésre vonatkozó, tartós gondozásra vonatkozó szóbeli választ igénylő kérdésem. Több oknál fogva fontosnak ezt a kérdést, és ezért gondolom, hogy a politikai napirend elejére kellene tennünk ezt a kérdést. Mint jól tudják, öregedő társadalomban élünk, és konkrét kérdésekkel, kihívásokkal kell foglalkoznunk, amelyet az idősödő társadalom magába hoz. A demokratikus, de, demográfiai kihívásokkal az előző ciklusban Thomas Mann jelentése foglalkozott, felvetve annak különféle vetületeit. Konkrétan a szóbeli kérdésemben, az egyes bekezdésben fel, megkérdezem a bizottságtól, hogy milyen szerepet tud játszani abban, hogy a best practice-eket, a, jobb, a legjobb gyakorlatokat jobban tudjuk terjeszteni Európában. Szerintem a bizottság sokkal többet tehetne annál, amit most tesz a legjobb gyakorlatok terjesztésében. A második bekezdésben megkérdezem, hogy a bizottság a, a gondozásban elhunyt idősebb idősek ügyében mit tehet. Mert nagyon sokan dehidráció, kiszáradás és, és alultápláltság következtében halnak meg tertos gondozásban idősek. Nagy-Britanniában például nagyon sok ilyen haláleset ö, ér, ö, történik, egyesek kórházakban, gondozás intézetekben vagy otthon halnak meg így sokan idősek. A harmadik bekezdésben rámutatok arra, hogy nagyon sok tagállamban az újraélesztés kérdéskörre mutat, szólok. A hospice mozgalomban, az otthoni ö, ápolásban is fontos, hogyha valakit például halálos betegséggel diagnosztizálnak, akkor a helyzet nagyon más, mint egyéb betegségeknél más és más gondozási útra kerülhetnek ezek a betegek, akik, akik elkerülhetetlenül halálos betegek, azok esetében az újraélesztés fel, kérdése felülvizsgálható, azonban sok más körülmény is mérlegelendő. Nagyon sok félelem veszi körül ezt az ügyet. Sok esetben az újraélesztés során nem veszik figyelembe az adott személy kifejezett kívánságát és sok esetben a, a, a, az, hogy valaki azt kívánja, hogy ne éleszik újra, hogyha ö, meghal, azt a rokonoknak is jóvá kell hagynia. Egyes esetekben a rokonoknak túl nagy a hatalma abban a döntésben, hogy ö, az újraélesztés nem kérő kívánalmát a betegnek figyelembe veszik-e vagy sem. Felül kell vizsgáljuk ezt a bonyolult kérdéskört az alapjogok kartájának fényében is és napirendre kell tűznünk, ki kell vegyük a politizált vitából. Tudom, hogy pénzügyi korlátok is megkötik sok tagállam kezét. Attól tartok, hogy a kórházakban és a gondozó intézetekben, ápolási intézetekben Ugye sokan azt mondják, hogy valakinek az életminősége nem elég jó, és eh, sokan ezzel dönthetnek úgy, hogy nem szívesen folytatják ezt az életet. Nagyon sok mondtam, nagyon sok eh, félelem veszi körül ezt a kérdéskört, foglalkoznunk kell vele. A negyedik bekezdésben az idősekkel való visszaélésekről szeretnék szólni. A DAFNE program is foglalkozott ezzel, ám szeretném, hogyha a legjobb gyakorlatok példáit felmutatnánk, és más tagállamokban követhetnék ezt. Nem kell újra kitalálnunk a spanyol viaszt, nagyon sok tagállamban nagyon jó munkát végeznek az idősekkel való visszaélés kiküszöbölésére, akár gondozóintézetekben, akár idősek otthonában, vagy, vagy kórházban történjék ez. Nagyon sok formája lehet az idősekkel való visszaélésnek, nem csak fizikai, hanem ö, ö, pszichológiai vagy pénzügyi visszaélés, abúzus is ide eshet Ötös bekezdésben kérem a bizottság véleményét az Európai Magatartási Kódex ügyében. A tagállamokat arra kérjük, hogy minimális irányítatásokat írjanak alá a, a szolgáltatások minőségét, eredményességét illetően. Együttesen többféle eljárásbeli oknál fogva ezt nem lehet állásfoglás indítványként napirendre tűzni, de foglalkozni kell vele. Aztán a kettes bekezdésben érvelek azzal, hogy Nagy-Britanniában, meg ahogy tudom, más tagállamban is, nem csak nálunk, de én azt ismerem a legjobban, azért húzom alá Nagy-Britanniát, csökkent az idősekkel foglalkozó ö, szakorvosok képzése száma, és ezért nem foglalkoznak Tehát sokszor azt mondja az orvos, hogy igazi betegség nincs, csak egyszerűen idősödik, öregszik az ember, ezért vannak problémái. És ez a diszkrimináció egy formáját jelentheti. Az Alzheimer betegség, a demencia esetében, a demencia és eset, sokszor nem diagnosztizált, csak azt mondják a betegnek vagy a rokonainak, hát ez csak része az öregedésnek, semmi baj. Holott van kezelése a demenciának is, ha elég korán kezdik a kezelését, az megelőzheti a legrosszabb szakaszok beállását. Többet kell tennünk tehát a legjobb gyakorlatok terjesztésében egyes tagállamok körében, ahol kezelik, egyes államokban kezelik a demenciát, például máshol nem. Tehát a gerontológiai szakorvosi gyakorlat erősítése. Az Európai Bizottság múltban ígérte, hogy hogy tesz lépéseket az idősek elleni abúzus elleni harcban. Szeretném, hogyha ez zöld könyv születne az idősek elleni abúzus visszélés ügyében, mert egyes tagállamokban napi gyakorlatként történik ez. Erről beszéltem az imént a szóbeli kérdésem ismertetésében. Ötös bekezdés felhív arra, hogy információ, az információ csere javuljon a, a nyílt koordinációs módszertamban, jól tudjuk, hogy ez nem volt olyan sikeres, mint lehetett volna. De azért nem szabad a kosárba dobnunk, különösen nem a szociális ügyek keretében. A nyílt koordináció módszertanát lehet, hogy máshol nem alkalmas eszköz ez, de itt igen, működtetnünk kell, javítanunk kell. És szerintem lehet is. Ám csak akkor, hogyha akarat, megfelelő akarat van erre nézvést. Mert oly sok jó példa van. És nem feltétlenül új jogalkotásra van szüksége területekkel, hanem azt kell csak megnézni sokszor, hogyan tudunk tanulni egymástól, hogyan lehet a best practice-t intézményesíteni. Mert ha nem így tesszük, akkor a, az időseket gondozó hosszú távú intézmények úgynevezett hamupipőke szolgáltatásokat nyújtanak csak majd, és a, a társadalom szélére kerülnek, marginalizálva az ott tápolt időseket is. Fontos tehát, hogy napirendre tűzzük ezeket, és egy olyan magatartási kódexet hozzunk létre minden tagállamban, amely minden kérdéseket foglal, foglalkozik a hosszú távú gondozásban, valóságát éve azt, hogy az idősek életük végéhez közeledve ne szoruljanak a társadalom peremére, ne szoruljanak ki a társadalomból és annak figyelméből. Köszönöm, Figureido asszony kap szót, aztán Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tény, hogy ez a téma összefügg a szegénység harc fontos témájával is a két kérdéskör, tehát kapcsolódik több ponton egymáshoz. Hisz az idősek körében nagyon magas százalékban mérhető az a karánya, akik szegénységben élnek, vagy szegénységbe csúsznak mert hogy nem kapnak elégséges szociális támogatást, szolgáltatásokat, vagy, vagy csekély a nyugdíjuk, csekély, jövedelm, csekély a jövedelmük, és így módon az idősek körében különösen súlyos ez a probléma még súlyosabb a nők körében, akik első körben áldozatai az ilyen problémák növekedésének. És a nők tovább is élnek, e, ennek aztán vannak nem olyan pozitív vetületei is, mint például a szegénység növekedése az idősek körében. Tehát javítanunk kell a szociális ellátásokat, erről szólok a jelentésemben is, és azokat a közszolgáltatásokat is, amelyek specifikusan az idősek igényeit szolgálják ki. Ezeket is javítani kell, ha lépnünk akar, lépni akarunk. Az idősek és a gyermekek körében, ahogy erre jelentésemben is rámutatok, mert a gyermekek körében is magasabb a szegénység kvóta, mint a társadalom átlagában. Ez sem véletlen. Ezért kell konkrét, sajátságos intézkedéseket hozni erre a két külön korcsoportra tehát az idősek esetében csökken a jövedelem, és sok esetben sok tagállamban az, egész, az egészségügyi ellátás, meg a szociális ellátás nem kielégítő, és ehhez jön még az is, amit Linn asszony említett, azok a problémák, amelyeket említett, és amelyekkel egyetértek. Az információ hiány is nagyban hozzájárul a helyzet súlyosságához. Elmond, látta azt, hogy egyrészt fel kell mérnünk a jelenlegi helyzetet, pontosan kell tudnunk, hogy mi történik a társadalomban most, két, vagy 2009-ben mi történt, amikor jelentősen romlott a szociális helyzet, különösen az idősek és a gyermekek körében. Ezért kell frissíteni az adatokat és azok feldolgozását, azok elemzését. Ezért kívánok nagyon sok szerencsét ehhez a nagyon fontos kezdeményezéshez, mely fontos eleme a, a szegénységeni harcnak, és általában a társadalomból kizárás, kizártság elleni harcnak. Nagyon sok esetben az idősek nem relatíve szegények, nem, hanem abszolút mértékben tekinthetőek szegényeknek. És ez oda vezet, hogy sokszor az idősek esetleg azt olyan döntések születhetnek, hogy nem élesztik újra az a személyt, mert hogy a költség vonzata olyan magasak ennek. Ez abszolút megengedhetetlen, hogy ez egyetlen előforduljon bármilyen formában az Európai Unióban. Tehát a javakat, eleve a társadalmi javakat jobban kell elosztani, méltányosabban, és ezt megfelelő politikák kell, hogy támogassák. Egyetértek tehát ezzel a kezdeményezéssel, sok szerencsét kívánok hozzá. A sikerén dolgoznunk kell, mert hogy pozitív irányba mutat. Talán a gyermekekre vonatkozóan is hasonló kezdeményezést kellene kialakítanunk, mert nagyon nyugtalanító az előttünk levő adatok ábrázolt a kép. A gyermekekre vonatkozó szegénység növekedésének láttán hasonló mód szóbeli kérdéssel lehetne élni a gyermekekre vonatkozólag. A koordinátok ülésén is felmerült ennek lehetősége, hogy az Európai Bizottságnak intéz, hoz intézünk szóbeli kérdést a gyermekek körében való szegénységet feltárandó, ahogy ezt tettük az, az idősek tartós gondozásának ügyében. Thank you. Uh, thank you, Jean Lambert. Jean Lambert. Köszönöm. Mi is üdvözöljük ezt az állásfoglalási javaslatot, illetve a szóbeli kérdést. Azt gondolom, hogy amit Figoredo asszony mondott, azzal kapcsolatban én nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt most ez szorosan kapcsolódna a szegénységhez, bár tudom, hogy természetesen életminőségi kérdésről is van szó. Inkább a a szociális attitűd kérdése e, merül fel, e, amit itt említettek, e, és ezért lépít be és válik fontossá az az irányelv tervezet, amely az egyenlő bánásmódról szól. Aztán a másik probléma az természetesen az elszigetelődés problémája, hogyha az emberek olyan helyzetbe találják magukat, hogy már senkit sem érdekel a sorsuk, akkor eh, természetesen eh, sérülékenyebbé is eh, válnak, kiszolgáltatottabbá válnak. Nem fogunk sok módosítót beadni, de az egyik a, erről a szociális dimenzióról szólhat majd, a szociális beilleszkedés vagy befogadás dimenziójáról, illetve a nyitott koordinációs módszerről Eh, emellett eh, az ellenőrző mechanizmusra eh, térnék még ki. Azok a hatóságok, amelyek ellenőrzik ezeket az intézeteket, legyenek azok idősek otthona, vagy a saját otthonuk. Azt kellene megvizsgálni, hogy hogyan működnek ezek az ellenőrző mechanizmusok, milyen gyakran történik meg ténylegesen formálisan az ellenőrzés, annak érdekében, hogy hát ugye a legrosszabb a legrosszabb idősebb otthonokban ugye ott van a büntetlenség érzése, hogy úgyse jönnek majd az ellenőrök a közeljövőben. E, tehát e, éppen ezért e, én felvetném itt még a szakemberek képzésének és továbbképzésének kérdését. A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ez benne van az anyagban, az az, hogy az asszisztensek, a gondozó asszisztensek is benne foglaltatnak-e ebbe azt gondolom, hogy ez a fajta szociális gondozói vagy asszisztensi munka ez eh, sajnos eh, jelenleg eh, elég rossz hírben van, mert azt mondják, hogy ez nem kell semmifajta szaktudás, ez bármilyen nő meg tudja csinálni, és éppen ezért nem kapja meg azt a tiszteletet ez a munka, amit, amit egyébként megérdemel. Egyébként tényleg nagyon jó a kezdeményezés. A másik dolog, amiről Figueredo asszony beszélt, a gondozásban levő fiatalok problematikája, nos, ezzel meg esetleg később lehetne foglalkozni. Gönc asszony. Very much. I also... Köszönöm. Én is először is üdvözölném a szóbeli kérdést és az állásfoglalási javaslatot. Nagyon fontos területe ez. Lizlin kedvenc területe. Nekem ezzel kapcsolatban egy kérdésem van csak, nevezetesen az, hogy nem kellene ezt egy szélesebb kontextusba helyezni, tehát nem csak a szegénységre koncentrálni, hanem a közösségi gondozáshoz való hozzáférés, illetve annak az időtartama, ameddig, ameddig csak lehetséges. Az öregek ugyanis leginkább otthon szeretnének maradni, vagy a családjukkal, és hogyha a szolgáltatások ott vannak, és lehetővé teszik ezt az otthon tartózkodást, az számukra jobb. Amennyiben amennyiben más megoldás nincs, akkor ez a hosszú távú megoldás. Ehhez viszont akkor minimum standardokra van szükség. Tehát ez lenne a szélesebb kontextus, amit itt javasolnék. Ez lenne az egyik javaslatom. A másik javaslatom az az, hogy ugye most az aktív öregedés és a generációk közti szolidaritás évévé nyilvánítassuk a 2011-es évet, úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy sikerülni fog nekünk. Ezt is be lehetne illeszteni ebbe a szövegbe. Megint csak lehetőség lenne ez a téma eh, számunkra, hogy megvitassuk megint az aktív öregedés eh, problémáját, eh, megint csak ezt megragadva a hosszú távú gondozás, a közösségi gondozás kérdését felvetni. Nyilvánvalóan itt hosszú távú gondozása a fő szempont, a fő téma, illetve annak a minősége. Érdemes lenne tehát ezeket az aspektusokat is felvenni. Kicsit. Mi pedig az etikai kódexet, vagy a magatartási kódexet eh, jelenti ott is, vagy illeti ott is eh, eh, említeném a minimum standardokat arra vonatkozóan, hogy mondjuk ki töltheti be ilyen intézetnek a vezetői tisztségét? Milyen képzettség kell ahhoz, hogy valaki egy öregek otthonának a vezetője legyen? És ezt európai szinten szabályozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha más nem kéri a szót, szeretnék reagálni néhány témára. Figyelődő asszonynak igaza van, amikor a szociális biztonsági rendszerekről beszél nem eh, konkrétan a szegénységhez kötődik mindez, hanem ahogy ön is mondja, eh, bizonyos tagállamok pénzügyi problémáihoz. És szerintem nagyon érdekes most megvizsgálni, hogy milyen szolgáltatásokat fognak megnyírbálni a különböző tagállamokban. A szolgáltatások közül, melyek érintik az idős embereket, például a hosszú távú ápolás részben idősek otthonában zajlik ez, de négyes, ötös pontnál beszélek a saját otthonukról is az embereknek, tehát nem feltétlenül kórházakról, idős otthonokról van szó. Horizontálisan kell tekinteni a kérdést, önnek igaza van, Gönc asszony, hogyha a, valaki otthon maradhat, mert megfelelő támogató rendszer van, az a legjobb megoldás. Amíg vannak ilyen támogató szolgáltatások, de a tagállamok pénzügyi problémái miatt nagyon gyakran nincsenek ilyen ellátások, és az idős emberek nem tudnak megbírkozni a hétköznapi problémáikkal otthon, ezért idős otthonba kerülnek, kórházba kerülnek, Persze ennek még nagyobb a költsége az ország számára, hiszen még több ráfordítással több ápolást kell nyújtaniuk. Mind ezekkel foglalkoznunk kell. Lesz egy jelentés, ami kifejezetten a demográfiai változással fog foglalkozni. Thomas Mann a jelentéstevője, nem sokára tárgyaljuk majd, és ebben a jelentésben is megvilágítjuk ezeknek a kérdéseknek egész sorát. Szeptemberben kerül a plenáris elé, ez pedig júliusban és abban bíztam, mivel ez egy fontos év, és megpróbálunk rávilágítani ezekre a e, témákra, hogy egy fokozatos megközelítés alakul ki, e, először szóbeli kérdés, állásfoglalással, szeptemberben pedig e, a jelentés elfogadása a plenárison. Jó lenne a, napirend, jó lenne a menetrendet tartani. Um, én szakemberekről beszélek, közéjük tartoznak a gondozásnyújtók is, persze ők a legfontosabbak, mert hát ők ugye szakemberek, szakemberként kell említenünk őket. Idős emberekkel foglalkoznak közülük, nagyon törékeny emberekkel, az ápolókat, gondozásnyújtókat, házi ápolásnyújtókat nagyon gyakran degradálják. Úgy gondolják az emberek, hogy ez olyan munka, mint a szupermarket pénztárosi. A, az idős otthonban dolgozók viszont nagyon gyakran igen elkötelezett emberek máshogy is dolgozhatnának minimálbérért, vagy valamivel többért, mint a minimálbér, de ők ezt a munkát választották, és ezt el kellene ismerni, nem egyszerűen elismerni, hanem megfelelő képzési normákat kialakítani, hogyha ilyen irányú módosítókat nyújtanak be, nagyon szívesen szólok erről, és Fontos lenne, hogy kimondjuk, hogy ezt a fajta munkát megfelelő elismerés kellene, hogy övezze, mert megérdemli nagyon könnyű azt mondani, hogy a gondozási otthonba több ápolóra lenne szükség, csak hogy nem kapni ilyen ápolót, mert nem fizetik meg eléggé a munkát, és rosszak a munkakörülmények. Nagyon hosszú műszakokban dolgoznak, gyakran saját maguknak kell az étkezését fizetni, egészen hihetetlenek a körülmények. A gondozási otthon eh, étkezést biztosít a bentlakóknak, de sokszor az ápolóknak nem. Tehát a bentlakók következetesen megkapják az ételt, de az ápolók a szerény fizetésük mellett nem mindig kapnak ellátást. Ez egy nagyon fontos kérdés, Fontos, hogy ez bekerüljön ne csak a szóbeli kérdésbe és az állásfoglalásba, hanem amikor a demográfiai kihívásról szóló jelentést fogadjuk el, akkor is legyen ez benne a képletben, az idősek kezdeményi abúzusról is szólni kell, Thomas Mann ezzel foglalkozni fog. Nagyon szívesen együttműködök minden lehetséges módosító kapcsán fontos, hogy ebből a kezdeti szakaszból tovább tudjunk majd lépni, és Tomasszal széleskörűbb kérdéseket is felvállalhassunk a demográfiai kihívások kapcsán. Köszönöm szépen az összes észrevételt. Fél órával előbbre tartunk, 11 órakor van a szavazás. Azt hiszem, hogy jó ötlet, hogyha most tartunk egy fél órás szünetet, és pontosan 11-kor folytatjuk a szavazással. Köszönöm. azt mondtam, Kedves kollégák, hadd kérjem meg önöket, hogy foglaljanak helyet. Mindenkinek sikerült helyet foglalnia? Mielőtt a szavazást megkezdenénk, azt kérem, hogy teszteljük a szavazógépet, nézzük meg, hogy mindenkinek megvan-e a kártyája, illetve hogy minden ö, képviselőcsoport maximálisan képviselve van-e, de mégis nem túlzott arányban. Igen, mindenkinek meghagyom a lehetőséget, hogy ezt megítélje maga. Az én kártyám miért nem működik vajon? Akkor teszteljük. Mindenki szavazott? valahogy az az érzésem, hogy talán túl sokan is szavaztak. Donc, Alors, euh, je clôt le vote. Bezárom a szavazást. Pillanatnyilag egyel többen vannak a szocialisták, mint kellene, és hattal többen az EPP-sek. Tehát hattal többen vannak az EPP-sek, mint kellene. Úgy gondolom, hogy az EPP pótagok között egy kis rendet kell tenni. Hát akkor hagyom a néppártot, hogy rendet tegyen a házatáján, illetve a szocialisták is biztos azonnal megoldják ezt a problémát. Est-ce que je peux demander au coordinateur euh, du groupe PPE si... Hadd kérdezzem meg az EPP koordinátort, hogy folytathatjuk-e a munkánkat? Euh, Úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk a szavazást, hogyha Őri úr is leül. Még egyszer ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki tudott szavazni? Bezárom a szavazást. Még mindig kettővel többen vannak a néppártiak. Omer Rajten asszonyt láttam, hogy bejött. Kérem őri urat, hogy gyorsan tegyen rendet a e, néppártban. Úgy gondolom, hogy az állandó tagok e, e, alapból szavazhatnak, a póttagok közül pedig hát ugye annyian, hányan. Monsieur je voudrais pas avoir à faire moi-même. Őri úr, nem szeretnék én rendet tenni, remélem, hogy most már minden rendben. Szuper, akkor minden jól fog működni. Egy utolsó tesztelés következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Exceptionnellement. Hm kivételesen sikerült az ideális helyzetet kialakítanunk, úgyhogy következik a szavazást. Az első jelentés, amiről szavazunk, Bauer Edét asszony jelentése a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről. A 16-17-es módos, 18-as módosítókkal foglalkozunk először, ezek a javaslat elutasítását kívánják. A három megegyezik, együtt szavazunk róla elektronikus módon, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 49-en szavaztak, 30 igen, 19 nem. Le rapport de Madame Edith Bauer. Bauer Edith asszony jelentését elutasították. Kérem, mindenki maradjon a helyén. A bizottság javaslatának elutasításáról fogunk most szavazni. Tehát a jogalkotási javaslatról magáról kell még szavazni. Ez a szavazólista végén található. Szavazásra bocsátom a jogalkotási javaslatot a módosításokkal, hogy úgy mondjam. Megnyitom a szavazást. akik az elutasítás mellett vannak, Harkin asszony, tessék. Elnézést kérek, elnök asszony. Nem teljesen értem, hogy miről szavazunk. Magyarázza meg újra. Épp ezt csináltam egyébként. Noha szavazás közepén vagyunk, nem kellene megszakítani a szavazást. Tehát a bizottság javaslatának elutasításáról szavaztunk már, most pedig végszavazásként a jogalkotási állásfoglalás tervezet egészéről kell szavaznunk. Ez azt jelenti, hogy azok, akik a jelentéskészítő asszony állásfoglalása ellen vannak, azok nemmel kell, hogy szavazzanak. Elnézést kérek, volt egy kis zavar, és szeretnénk most rendet teremteni. Ha megnézik a szavazólistát, akkor az összes bar jelentéshez benyújtott módosító után szerepel, hogy végszavazásra kerül sor Bauer asszony jelentéséről. Bauer asszony jelentése egyetlen cikkből áll most, az Európai Bizottság javaslatának elutasításából. Azt javaslom tehát, hogy szavazzunk Bauer asszony jelentéséről, amit így módosítottunk. Mindenki egyetért? Mindenki érti? Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 30 igen, 19 nem, nulla tartózkodás. Még egy szavazásra kerül sor, az utolsóra. Ez a végszavazás az így módosított jogalkotási állásfoglalásról. Ugyanazok az indokok, ugyanaz a büntetés. Tehát megint ugyanúgy kell szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást az eredmény megerősíti az eddigieket, akkor ez a szavazás így lezárult. Következik Richard Howitt véleményéről a szavazás. Emberi jogok, szociális és környezeti szabványok a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. Az INTA szakbizottság részére készítettük ezt a véleményt. Az els, a kettes módosítás Kaszler úr mellette ellene tartózkodás elutasítva, kompromisszumos álmodosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szabadásra bocsátom uh, Higgins úr hármas módosítóját, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármas módosítót elektronikusan. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. A hármas módosítót elutasítottuk 26 nem, 19 igen arányban. Ezzel következik a kettes bekezdés, ötös módosító törlésre vonatkozik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hatos, Renyer asszony mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrzés rendben, a hatost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. 25 igen, 20 nem, egy tartózkodás valóban elfogadtuk, 7-es mellette, ellene, tartózkodás, hát nem egyértelmű, a 7-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 22 igen, 23 nem, valóban elutasítottuk, szoros volt. Tízes módosító hármas bekezdésnél mellette ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a nyolcast elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26 igen, 19 nem, egyértelműen elfogadtuk. A 9-es és a 11-es összeegyeztethetőek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es bekezdés, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A paragraf 5, les amendements... A 15-ös és a 16-os módosító törlésre vonatkoznak, egyszerre szavazunk róla mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, B kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, az összes többi módosító Akkor fogyott? Nem, a 14-esről szavazhatunk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos bekezdés. 19-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tizenkilences Kaszler úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Bocsánat, 20-as, mondja az elnök. Mindenki 20-asnak értette? elnézést, 20-as Kessler úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, C kompromisszum mellette, C mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. hetes bekezdés D kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, a D kompromisszumot elfogadtuk. 8-as bekezdés 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 25-ös módosítót elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 igen, 22 nem, egyértelműen elfogadtuk. Szavazásra bocsátom a 26-osnak egy részét, amire nem vonatkozott a 25-ös. Involving Representative Workers and Community Organizations. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as fogyott, következik a 9-es bekezdés, 29-es bekezdés törlésre vonatkozik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes bekezdés, 32-es a mellette, mellette, törlésre vonatkozik, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 32-est. monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 igen, 29 nem. A 32-es módosítót elutasítottuk, és hibáztam, elnézést kérek, a 31-esről is kellett volna szavaznunk, ez nem okafogyott, úgyhogy szavazásra bocsátom a 31-est, a 9-es bekezdés neki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A tízes bekezdésnél 33-as ról szavazunk, ki van mellette? 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kérem, hogy jól emeljék fel a kezüket. 34-es módosító Thomas ma mellette ellene tartózkodás egyértelműen elfogadtuk, az egész szöveget elektronikusan szavazásra bocsátom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24 igen, 21 nem, 3 tartózkodás. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk a jelentés készítőjének. Most pedig következik Szerkász úr jelentése a tartózkodás és munkavállalási engedélyre irányuló összevont ö, egységes kérelmezési eljárásról. A második cikk B pontjánál 24-es módosítóval kezdjük. Két szerzője is van ennek. 24. A 24-es módosítóról úgy szavazunk, hogy kihagyjuk azokat a szavakat, hogy in the context of a paid relationship. Tehát ezt a szövegrészt nem tekintjük összeegyeztethetőnek szakbizottságunk illetékességi területével a 24-es módosítóról tehát e kifejezés nélkül szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Jelentéskészítő úr, tessék! Igen, elnök asszony, én csak azt szeretném jelezni, mert Thomas Mann kért pontosítást, hogy az A kompromisszum, amiről most fogunk szavazni, a 25-ös Thomas Mann módosított is tartalmazza az utolsó bekezdés nélkül a 12-es preambulum bekezdésről van itt szó, illetve a 25-ös Thomas Mann módosítónak az első felét is tartalmazza a hármas as cikkel kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt a pontosítást. Akkor az elkompromisszumos módosítóról szavazunk, ami a 12-es preambulum bekezdés kapcsolatos, és Thomas Mann 25-eset is tartalmaz, aki van mellette. Ellene tartózkodás, az A kompromisszumos módosítót elfogadtuk. A 26-os módosító következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. 27 igen, 21 nem, egyértelműen elfogadtuk. Grüni asszony 27-ese mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ös okafogyottá vált, következik a hatos, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó, a hatost, azt hiszem ugyanaz a többség alakult ki, megnyitom. Hatosról szavazunk most. Mindenki szavazott akkor? Bezárom a szavazást. 20 igen, 28 nem, igazuk van, elutasításra került. A 28-asról szavazunk most pedig, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 29-es okafogyottá vált. A jelentés a 8-asa mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 30-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 9-es mellette, bocsánat, okafogyottá vált, következik a 31-es, Thomas Mann mellette, ellene tartózkodás egyértelműen elutasítva, 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Elektronikus ellenőrzés a 32-esről, megnyitom. Mindenki szavazott? Mezárom. 20 igen, 28 nem. A 32-est nem fogadtuk el. Ügyrendi? Egy, azt szeretném kérdezni, megkérdezni, hogy vajon számolja kezeket, Mert többször figyeltem önt, azt mondta, hogy mellette ellenne tartózkodás, miközben a lefelé néz a papírra, és rá se pillant a szavazó kezekre. Kétszer is elhibázta. Talán szigorúbban lehetne a szavazásokat végrehajtani, ténylegesen figyelem arra, hogy mire szavaznak a képviselők. Köszönöm szépen ezt az észrevételt, figyelembe fogom venni, amennyire csak tudom. Következik a tízes módosító, ki van mellette? ellene, tartózkodás, elutasítva, 33-as módosító. És 34-es, mind a kettő törlésre vonatkozik mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es és 35-ös törlésre vonatkoznak, együtt szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás ellenőrizzük. 35-ös és 12-es tehát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 igen, 29 nem. Ezeket a módosítókat nem fogadtuk el. 13-as módosító és 36-os megint csak törlésre vonatkoznak mellettük, ellenük, tartózkodás, az az érzésem, hogy ugyanaz a többség alakult ki, de ellenőrizzük. Mihelyt a rendszer újra működőképes. már működik is. Ellenőrizzük akkor a 13-ast és a 36-ost, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 26, igen, 24, nem, egy tartózkodás, de egyel többen szavaztak a szocialisták a kelleténél. Így 26 igen, 23 nem egy tartózkodás lesz az eredmény. A 13-as és 26-os módosítót elfogadtuk. Donc le compromis tombe et a kompromisszum így okafogyottá vált, Következik a 38-as módosító. Ki van mellette? Ellene? Nem világos. 38-ast elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 40 igen, 9 nem. Hát elég egyértelmű, elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következnek a preambulum bekezdések, a 9-es, 16-os módosító, ugyanúgy, mint korábban a következő szavak nélkül, amelyek nem tartoznak a Mészakbizottságunk illetékeségi területéhez. In the context of a paid relationship nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító az A kompromisszum lefedi, úgyhogy következik a 16-os preambulum bekezdés C kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi módosító fogyottá vált, úgyhogy a 22-es módosítóról szavazunk, két részben. Első részről szavazunk, EU law does, addig, hogy with EU law. A kettő között kitaláljuk, hogy mi van, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szöveg fennmaradó részéről szavazunk, mellette, A jelentés készítője ellene szavazna. Második rész mellette. ellene tartózkodás elutasítva. Omerolten asszony, azt hiszem, hogy először a 23-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Omen rajtan asszony, tessék! Voorzitter, voorzitter, we hebben als... Eh, Köszönöm, elnök asszony. A néppárt egy hibát követett el a 13-as módosítóval kapcsolatban, ugyanis Szerkasz úrral és a többi előadóval abban állapodtunk meg, hogy ez ellen fogunk szavazni, eredetileg ellene is voltunk, de aztán a kompromisszum tárgyalása során én beleegyeztem abba, hogy ellene fogunk szavazni. De a szavazási listán, amit előtte sajnos nem néztem át, arra gondoltam, hogy az jó lesz, a szavazási listán egy pluszjel szerepel a listán, tehát ezt a módosítót elfogadtuk. És ez úgymond törli az Európai Bizottság szövegét az adott részben, mi pedig ezt nem szeretnénk. Hogyan lehetne tehát megoldani ezt a helyzetet? Önt kérném meg, illetve a többieket, hogy a végszavazást most egyelőre halasszuk el, és ismételjük meg ezt a szavazást. Ja, Teljesen kivételes helyzet ez. A francia jogban létezik egy privilégium, a francia kormány kérhet újabb megvitatást, döntéshozatalt. Én azt szeretném először is ellenőrizni, hogy a szakbizottság tagjai között nincs ellenvetés azzal szemben, hogy a 13-as, 36-osról újra szavazzunk mert ebben az esetben ugye megváltozna az eredmény, és akkor szavaznánk a B kompromisszumról. A jelentéskészítő úr esetleg pontosítással szolgálhat a tagok részére. Señora Presidenta, con el mismo... Igen, elnök asszony. lenne egy másik út is, ami logikus lenne, hogy először a kompromisszumról szavazzunk, és akkor, hogyha azt elfogadjuk, akkor a, a másik kettő okafogyottá válik. De számomra mindegy, hogy melyik megoldást választjuk. Egyetértünk, tényleg az EPP eltévesztette a szavazást. Jelentéskészítő úr, teljesen egyetértek a véleményével, az én felfogásom szerint is, Miért van egy kompromisszumos módosító, az fontosabb a többinél, de van egy szigorúbb betű szerinti ö, felfogás, mi szerint, hogyha ilyen elutasítás van, akkor a kompromisszumról nem lehet szavazni. Hát ugye a kompromisszum arról szólt volna, hogy ne utasítsuk el, de most a szavazás közepén csöppentünk ebbe a helyzetbe. Értem, hogy egyetértenek, újra szavazhatunk, Amen rajtan azt azt hiszem, hogy nem kell újra szólnia, mert a 13-as, 36-osról újra szavazunk, és utána a B kompromisszumról mindenki egyetért, mindenki elégedett, jó, akkor elektronikus szavazással újra szavazunk a 13-as és 36-os módosítókról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 8-an elfogadták, 41-en elutasították, tehát egyértelműen elutasítottuk. Most pedig a B kompromisszumról szavazunk, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 41 igen, 4 nem, 4 tartózkodás. A B kompromisszumot egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm szépen Omen Rajton asszonynak a részvételét ebben a kollektív munkában, de látom, hogy azért kéri a szót. Eh, eh, dank. Igen, elnök asszony. Köszönni szeretném csak, megköszönni azt, hogy ön és a többiek is együttműködtek velem ebben a dologban. A másik megjegyzésem pedig az, hogy eh, felmerült bennem, hogy nem a kompromisszummal kellette volna kezdenünk a szavazást, és aztán a módosítókkal. Omer Alten azt mondja, hogyha meghallgatott volna engem, pontosan erről a doktrína kérdésről beszéltem az előbb, és megkértem a titkárságot, hogy a plenáris szolgálattal vegyék fel a kapcsolatot, hogy mi a helyzet akkor, amikor ilyen helyzet áll elő, hogy legközelebb ne legyen ilyen probléma. Én is meglepetten tapasztaltam, hogy így alakult a szavazás, hiszen amikor kompromisszumra jutnak a képviselőcsoportok, akkor a kompromisszum fontosabb, mint a kompromisszum nélküli módosítók. A nem a bizottság, hanem az Európai Parlament jogi szolgálatához fogok fordulni, hogy az eljárási szabályzatot hogyan kell ilyenkor alkalmazni. Köszönöm. Akkor végszavazás elektronikusan. Bocsánat, még a készítő úr a szó először lehet, hogy tévedtem, de mintha Lambert asszony 23-asáról még nem szavaztunk volna. De igen, csak azután adtam meg a szót Omer asszonynak. Végszavazás tehát elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 42 igen, egy ellenszavazat és 7 tartózkodás. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk a jelentés készítőjének. dans ce, dans ce dossier où nous sommes euh, en procédure associée selon la nouvelle formule a LIBE szakbizottsággal euh, együttműködünk az új eljárás szerint. Megkezdődött a tárgyalás a tanácssal, és euh, az előadónk is csatlakozhat felkérésünkre ez a tárgyaláshoz a most elfogadott vélemény alapján, és így egyesíthetjük erőinket a tanácssal szemben a tárgyalásokon. A 18-as pontról most nem szavazunk, ezt tegnap jeleztük, hogy elhalasztjuk. Következik Cimmerasszony véleményéről a szavazás, a szegénység csökkentése és munkahelyen teremtése a fejlődő országokban. Ez egy vélemény tehát, amit a DEVE Fejlesztési Szakbizottság részére készítettünk. Egyes módosító az egyes bekezdésé mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette mell ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 13-ast tehát.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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as, 23-as. Rendben, rendben. A 23-as. 22-est ellenőrizzük? 22-est ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást a 22-esről. Mindenki szavazott, bezárom. 25 igen, 18 nem, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Bezárom. 23 igen, 21 nem, elfogadtuk. Szoros volt, 26-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész véleményről elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott akkor? Lezárom. 43, igen, nulla, nem, egy tartózkodás. Azt hiszem, hogy gratulálhatunk a vélemény készítőjének, az előadó asszonynak. Bien. Euh, au point 20. A 20-as napi rendi pontnál szóbeli választ igénylő kérdésről szavazunk. Foglalkoztatás és Európa társadalmi dimenziói 2020. Először a szóbeli kérdésről. Egyes módosító linnasszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes linnasszony mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész szóbeli kérdés szavazása, a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az állásfoglalásról a szavazás, hatos módosító Kabnak úr mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, most pedig egy szóbeli módosítóról. Bocsánat, Őri úr, ellenőrzést kér a hatosnál? Rendben, akkor a hatost ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 igen, 25 nem, egy tartózkodás. Nem fogadtuk el elutasítva. Szóbeli módosítóról szavazunk most, a zöldek részéről, és az alde részéről érkezett ez. Ki van mellette? Egyes bekezdés módosítja. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk hármas bekezdésnél hetes módosító. Kabnoch úr, itt egy szóbeli módosítás van. Nem ellenzik ezt? Az így módosított hetes módosítóról szavazunk mellette? Ellene? Nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük a hetest így módosítva. Mindenki szavazott? A szavazás lezárom. 37 igen, 7 nem, így már egyértelmű. Következik a 8-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 4-es bekezdés, 9-es módosító. A main kifejezés helyett a liberálisok kérésére an important kifejezés kerül ki van így mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Tízes módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Tizenegyes módosító mellette? Ellene? Elfogadtuk. Ötös bekezdés A kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hatos bekezdés 16-os bizotó módosító első rész mellett ki van. Addig, hogy Excellence of the Practices and the Contents mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A maradék szöveg mellett ellene tartózkodás elutasítva. A 14-esről szavazunk mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 15-öst. Mindenki szavazott? Lezárom. 26 igen, 17 nem. A 15-ös módosítót elfogadtuk. A 7-es bekezdésnél 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 26-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 26-ost. Megnyitom. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást.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 Aztán egy 33-as módosító, két részben. Első részről szavazunk először. Invites the Council, Combined Work and Training. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A második részről szavazunk, a maradékról, mellette ellene, tartózkodás, szintén elfogadtuk. Következik a 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 34-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 igen, 24 nem, elutasítva. 19-es bekezdés 35-ös módosító törlésre mellette ellene tartózkodás, sítva 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 37-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 igen, 23 nem, elutasítva. 38-as módosító mellette. Ellene. Mert nem nagyon szavaznak. Akkor ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 24 igen, 19 nem, egyértelműen elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 44-est, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25 igen, 19 nem egyértelműen elfogadtuk. Következik 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 25-ös bekezdésnél 47-es törlésre irányul a joggyakorlat alapján. Ki van mellette? Törlésre irányul 47-es ellene, elutasítva, C ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, elutasítva, 49-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Az 53-as tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18 igen, 23 nem. Az 53-as elutasítottuk 54-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös szóbeli módosítással én tőlem. Így módosítva ki van mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük az 55-öst. Igen, így már sokkal egyértelműbb lesz. Mindenki szavazott. 40 igen, egy nem. Három tartózkodás. Elfogadtuk. Preambulum bekezdése következnek. Egyes módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk. Bocsánat, Őri úr, tessék! Köszönöm, elnök asszony. Csak leszeretném szögezni, miután összettünk a szavazásba, hogy nem értettünk egyet azzal, hogy ez napirendre került, nem tartottuk korrektnek, ahogy a döntés született a koordinátor értekezleten, hogy egyáltalán ide jutottunk, ezért tehát ellene fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Sí, señora presidenta, para decirle que yo... Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Én nekem azt kell mondanom, hogy nagyon nagy többség volt szakbizottságban, koordinátorok között, és nagyon jó, hogy a foglalkoztatással foglalkozunk a 2020-as stratégia keretében is. Úgyhogy mi mindenképpen szavaznánk jó, nincs további szavazási utasítás, akkor elektronikusan szavazzunk az egész szövegről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 26 igen, 16 nem, két tartózkodás akkor az állásfoglalásról a szavazás lezárult, és az egész szavazás lezárult, köszönöm szépen. Három órakor folytatjuk az őri úr jelentésével, az iránymutatásokkal.